Okay, colleagues, if everybody, if everybody could take the. Kedves kollégák, arra kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Nagyon hosszú lesz a szavazás, és egy perc múlva kezdjük is. Well, can, can we try a test vote, colleagues? We're just going to try a test to make... Egy teszt szavazást végzünk, kedves kollégák, megnézzük, hogy működik-e a technika. Kérem, mindenki üljön le. Szeretném a képviselőtársaimat arra kérni, hogy szavazzanak. Megnyitom a szavazást. Teszt szavazást tartunk, kollégák. Leellenőrizzük a rendszert, hogy működik-e. Megnyitom a szavazást. Everybody's voted the vote. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom, és tökéletesen működik minden, nagyon szépen köszönöm. Kérek mindenkit még egyszer, hogy foglaljon helyet. Okay, sorry, we're, we're now on. Yeah, if people could take, take their seats. Kedves kollégák, foglaljanak helyet. Ez egy együttes ülés nem csak a Deveszak Bizottság tagjai szavaznak, remélem lesz elég hely a vendégeinknek is, akik a Nőjogi Bizottságból érkeztek hozzánk. Szeretettel üdvözöljük Önöket. Várunk még egy picit, hogy mindenki leülhessen. Minden képviselőnek van helye? kérném a munkatársakat, hogy esetleg segítsenek abban, hogy a képviselők leülhessenek. Thank you. Have all members now got a... Mindenkinek van most már helye? Tud mindenki szavazni? Nem, úgy tűnik nem. Kérném a munkatársakat, hogy adják át helyüket a képviselőknek. Okay, we can maybe make sure that row there and the ones behind are kept in case staff people come who need to vote. Rendben, akkor még egy-két helyet szabadon tartunk, hogyha érkeznek még kollégák tudjanak szavazni, akkor szavazunk is. Közös szavazás következik a FEM szakbizottsággal együtt. Bejelenteni valóm nincsen. Ez a 13-as napi rendi pont a Deve szakbizottság napi rendjén. Az együttes szolgálati munkadokumentum végrehajtásáról szól a, szol, a szavazás. Suica asszony és én vagyunk a jelentéstevők a két szakbizottság részéről. Suica asszony, hol van? Ja, itt ül. Bocsánat, nem is láttam. Szeretne valamit mondani a szavazás előtt, nem? Én annyit szeretnék mondani a magam részéről, hogy köszönöm a kollégáknak az együttműködést, próbáltunk kompromisszumokat kialakítani, nem voltunk mindig sikeresek, de köszönöm mindenkinek, aki erőfeszítést tett, és külön köszönöm a munkatársaknak, akik nagyon keményen dolgoztak a dosszín. Kezdjük a szavazást. 49-es módosító mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük, mert nem volt egy- egyértelmű az eredmény, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. Elfogadva. Elfogadtuk. Negyvennyolcas módosító. Ki támogatja? Elnézést, mondja az elnök, az ötvenes a következő. Ötvenes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Tizenhetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 57-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 58-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 59 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 61 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 62 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 66 mellette, ellene tartózkodók el, elutasítva. 65-ös mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 63 mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük a 63-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadva. Okafogyottá vált a 63-as. Igen, igaza van. Okafogyottá vált a kompromisszum miatt. Elnézést, mondja az elnök. 68-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 69 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 70-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 71 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 78-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nyolcvanas mellette ellene tartózkodók elutasítva. 82 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 85 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 86 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 87 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 88 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 89 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Mindenképpen elutasítottuk, egyértelmű volt, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 91-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 94 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 94-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Részenként szavazunk a 95-ösről, négy részben. Első rész, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész, mellette ellene. Ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. A 95-ös módosítóról szavazunk, annak második részéről. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. Elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók. Ellenőrizzük a harmadik részt, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a negyedik részt, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 97-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Elnézést, egy kompromisszumot átugrottunk. Térjünk vissza. Az YYY kompromisszum a következő. A 97-es fölött található. Ki támogatja ezt a kompromisszumot? Ellene? Ellenőrizzük az YYY, tehát tripla Y kompromisszumot. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom, elfogadtuk, elnézést, mondja az elnök. 98-as a következő, mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 99 mellette, ellene. Szavazunk még egyszer a 99-esről, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Százas mellette ellene tartózkodók elutasítva. 105 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. YYYY kompromisszum. Máskor esetleg számozhatnánk a kompromisszumokat, annak több értelme lenne. Tehát 4Y. Nem fogom megkérdezni az áldétól, hogy miért, miért, miért, why, why, why. Így jártak el mellette ki van, ki támogatja ezt a 4Y kompromisszumot, mert ellene ki van, tartózkodók, ellenőrizzük az YYYY kompromisszumot. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Akkor lezárjuk a szavazást. Elfogadva. Százhetes mellette. Ellenem tartózkodók elfogadva. 108 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 110 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 111 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 114 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, Részenkénti szavazás következik a 115-ösről. Első rész, ki támogatja, ki ellenzi tartózkodók, elfogadva. Második rész, mellette, ellene, ellenőrizzük a második részt, a 115-ös módosító második részét, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom, elfogadva. 117 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 118 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 119 mellette, ellene tartózkodók. Elnézést, mondja az elnök, a 119-es már okafogyottá vált, 23-as kompromisszum. Ez a következő, ki támogatja, ki ellenzi tartózkodók elfogadva. 120-as mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 120-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítva. 122 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 127 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 129 mellette, ellene, ellenőrizzük a 129-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadva. 130-as. Részenként szavazunk két részben. Első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene ta, tartózkodók. ellenőrizik a 130-as második részét, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 131 mellette, ellene tartózkodók Ellenőrizzük a 131-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. Elutasítva. 132 mellette. Két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva második rész, mellette. Ellenőrizzük a második részt. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. Elfogadva. 133 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 137 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 138 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük a 138-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítva. 139 mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadva, 143 mellette, ellene, tartózkodók. Ellenőrizzük a 143-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, 144 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 144-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 140 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 146 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 148 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 149 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Második rész, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. Megyünk tovább, 152 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 157 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 156 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. ...159 mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 159-est, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 165 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 166 mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 166-ot, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva 164 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 11-es kompromisszum mellette 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 167 mellette ellenőrizzük a 167-est, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadva. 168 mellette ellene ellenőrizzük a 168-ast és megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 172 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 176 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 179 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 186 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 185 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 182 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 184 mellette ellene Ellenőrizzük a 184-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Elfogadtuk. Elfogadtuk, ezért ellenőriztük. 188 mellette ellene tartózkodók, senki sem emelte a kezét, 188 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 190 szóbeli módosítással, A szóbeli módosítást mindenki láthatja a szavazólistán. Ki támogatja a szóbeli módosítással együtt, mellette, ellene, ellenőrizzük a 190-est. Hogyha van, akinek ellenvetése van a szóbeli módosítás ellen, akkor azt jelezze. Van valakinek fenntartása, ellenvetése nincs. Szerintem szavazzunk róla. Ellenvetéssel él valaki? Igen, mi az SND frakció ellene vagyunk. Az elnöknek kikapcsolódott a mikrofonja, tolmácsok nem hallják. Hogyha valakinek ellenvetése van, a szóbeli módosítása kapcsolatosan, akkor kérem azt jelezze legközelebb. Tehát 190-es szóbeli módosítás nélkül. Akkor ki támogatja? Szóbeli módosítás nélkül. 190-es szóbeli módosítás nélkül. Ki támogatja? Ki ellenzi? Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 190-es szóbeli módosítás nélkül. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Igen, a szóbeli módosítás nélkül. Elfogadva. It's because the... Itt a szakbizottságban, hogyha egy valaki egy szóbeli módosító ellen kifogást emel, azt uh, jegy, rögzíteni kell. Itt uh, nem volt meg a többség, de rendben van, ezt uh, folytathatjuk. És következik a 194-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 195 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 196 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 197 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 200 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 201 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 203 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, elfogadtuk, jó, elnézést, jó. 204 mellette Ellenőrizzük a 204-et, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezártam. Elfogadtuk. Nem, nem, elnézést, 24 nemmel elutasítottuk. 205 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 206 két részben nem, nem, ez egy néppárti szóbeli módosító, van-e kifogás? Ott ön kifogás, akkor nem lehet módosítani. Elutasítottuk a szóbeli módosító indítványt. Jön a 207-es mellette, ellene ellenőrizzük a 206-ost, a 206-ost. 206-ost, kollégák, a szóbeli módosító nélkül, mert azt ö, ö, kifogásolták. Tehát lezártuk a szavazást, elfogadtuk. 207 mellette, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 207-est. Lezártam, elutasítottuk. 208 mellette, ellenet, ha ellenőrizzük, ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 208. Mindenki szavazott, lezártam, elutasítottuk. 209 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 209-et, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezártam. Elfogadtuk. 210 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 212 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 213 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 214 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 215 mellette, ellene ellenőrizzük a 2.15-öt, megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. 2.16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 2.17 mellette, ellenőrizzük a 2.17-et, megnyitom. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk hivatkozások, egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette. Ellenőrizzük a hármas számú módosítót, megnyitom a szavazást. Hármas. A hármast ellenőrizzük, megnyitom, lezártam a szavazást. Elutasítottuk. Négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas nem, nem, ez ugyanaz, mint az előző. Igen, Tízes módosító mellette, ellene, nem láttam tízest még egyszer mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A kilences és a tízes is azonosak elnézést, akkor ezt elfogadtuk mindegy, mind a kettőt. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette ellenőrizzük a 16-ot, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 22-es preambulum mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Huszonhárom mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-est elfogadtuk. 22-est elfogadtuk? Nem. Akkor szavazunk kell a 23-ról mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30 mellette ellene tartozkodás elutasítva. 31 mellette ellene tartozkodás elutasítva. 28 mellette ellene, ellenőrizzük a 28 as megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezártam, elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32 32-t és 33-at együtt, mert ezek azonosak, mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük, elnézést, tehát a 33-as, 32-es, 33-as ellenőrizzük, megnyitottam a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 36-os mellette, ellenőrizzük a 36-ot, megnyitom a szavazást, Mindenki szavazott. Lezártam. Elfogadtuk. 37 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 40 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 41 részenként szavazunk. Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk a 41 második része ellenőrizzük, tehát a 41-es második részét beintem a szavazást. 41-es második rész. Mindenki szavazott, lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 42 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Már csak néhány szavazás van, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a DROA vélemény. Itt egy-két dologról kell szavazni. C preambulum mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a DROA C preambulum bekezdés. DROA A DROA albizottság véleményéről szavazunk, ott is a C preambulum. Hiba van a listán? Akkor a koordinátorét nézze, nála van egy lista, tehát a néppárt a koordinátor listáját kövesse, hogyha akarják. Hogyha valakinek nincs listája, összesen három szavazás lesz Egy kezünkön meg tudjuk számolni. Tehát kezdjük, kezdjük újra. Ezt lezártam, és kezdjük újra. Most ezt nem számoltuk meg, hanem újra szavazunk. Tehát, kollégák, a, az Emberi Jogi Albizottság véleménye mi jelentésünkről, EPP-nél nincs szavazólista, ez a probléma. Ez a problémáik, nincs szavazólista. Jó. Van egy viszont egy koordinátorok. Ha akarják, akkor szavazanak úgy, ahogy a koordinátor. Akkor kezdhetjük újra. Tehát C. az a vélemény C preambuluma mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. D. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. E mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetedik bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyedik bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Még néhány. 15. bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16. mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20. mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21. bekezdés mellette, 21. ellenőrizzük a 21-et. A DROA vélemény 21. bekezdéséről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a véleményről, az egész véleményről a módosított formában szavazunk. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 24 igen, 5 nem és 13 tartózkodással. Köszönöm szépen, kollégák! Nézést, kollégák, még egy pillanat. Szeretném Szika kollégának megadni a szót. Nem most beszéljenek, kollégák. Szuica asszony, köszönöm, Linda. Ugye Lindával eh, társelőadók voltunk, és ahogy eh, látják, hát eh, elég sok volt a zavar és a megosztottság, nem csak a két frakció között, hanem a többi frakcióval, liberálisokkal, a néppárti állásponttal. Most a néppárt részéről tartózkodtunk, de szeretném megragadni az alkalmat, hogy az 52 a szabályra hivatkoznak, és egy kisebbségi véleményt nyújtsunk be Szeretném elmondani, hogy ennek mi a lényege. Ahogyan tudják, ez az első jelentés volt a végrehajtásról, több pozitív tendenciát figyelhettünk meg a 2016-2020-as második gender tervről. Az EPP és én, mint társ előadó üdvözöljük azt a emlék pillárt, hogy a lányok és a nők fiziológiai és biológiai integritását leállítja az elnök asszony. Nagyon zajosak itt a kollégák a terem hátsó részében. Kérem, hogy figyeljék, ami jelenzik, ha pedig de nem érdekli önöket, menjenek ki. Hát ahogy mondtam, négy tematikus pillért üdvözöljük, gazdasági és szociális jogok előmozdítása, a nők és a lányok helyzetbehozása, rész, erősíteni a részvételt, a bizottsági szolgálatok, intézményi kultúra javítása. A végrehajtás korai szakaszában én és a frakcióm támogatja azt az ajánlást, hogy tovább javítsuk ezt az eszközt, ugyanakkor látjuk azt is, hogy még túl korai azt, hogy értékeljük ennek a hatását, vagy bíráljuk a bizottságot. Meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Parlament jelentésének elsősorban a végrehajtás gyakorlati szempontjaira kell koncentrálni, Éppen ezért nem tudok támogatni ideológiai jellegű módosítókat, amelyek a jelentés hatáját akarják kiterjeszteni, és az európai fejlesztési együttműködés szól harmadik országokkal, túlzott költségvetési következménye lennének ennek, azután a biztonságos legális abortusz követelésével sem értem értek egyet az, en, az Európa, Amerika Egyesült Államok által jött ENSZ finanszírozási hiány vetömésére vonatkozó módosított sem támogatjuk. Tehát az 52A szabályra hivatkozunk, amikor ezt a kisebbségi véleményt készítettük a jelentéshez. Köszönöm az együttműködést, és szeretnék köszönetet mondani Linda McEvansnek. Nagyon együttműködő volt, de volt néhány kollega, akik, akik miatt nem tudtunk eh, csatlakozni a kompromisszumhoz, ezért eh, értünk ezzel a lehetőséggel. Köszönöm szépen, minden képviselőnek ehhez eh, joga van előadóként, tehát a titkárságnak benyújtják a kisebbségi véleményt, és ezt majd mellékletként csatoljuk a jelentéshez. Köszönöm Szika asszonynak az együttműködést. Ezt a pontot lezárjuk, következik a 14. pont, a polgári védelmi mechanizmus. Akkor talán a nőgyi szakbizottság tagjai elhagyhatják a termet. Tartunk egy rövid két perces szünetet. Köszönöm a FAM tagjainak, hogy itt voltak.